közleményem. Juan Fernández López Aguilar az SND frakcióból kilépett, és független képviselőként működik tovább április 15-től kezdődően. Most áttérünk a következő